Kedves kolléganők és kollégák, áttérünk a szavazásra, és a Knights Öjtenbruck jelentéssel kezdjük. Tehát ki van mellette, emelje fel a kezét, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Mulder jelentés. Itt két részben szavazunk. Az első módosítóról első